Kedves kollégák, kedves barátaim, megkezdjük a mai napi rendet. La señora María Muñiz me pide la palabra. Señora María Muñiz. Munyez, Munyiz asszonyi a szó. Tessék a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap, mivel nagyon sok munkánk volt, nem tudtam utalni Orlando Zapaterre, aki meghalt egy éjségsztrájkot kivetően Kubában, az elmúlt 40 évben ez az első ilyen eset, és ez nagyon nagy szomorúságot okoz a spanyol delegációnak. Szeretnénk szolidaritásunknak hangot adni a családokkal és kubai néppel. Reméljük, hogy bár ez szomorú esemény, de lehetőséget ad arra, hogy az EU és Kuba viszonyát áttekintsük két oldalú keretek között, amely majd az emberi jogi konstruktív dialógust elősegíti. Elnök, Köszönöm szépen. Ez ugyan nem ügyrendi pont volt, de azt hiszem, hogy nagyon fontos téma, hogy a parlamentben szóba kerülhessen. Úgyhogy nagyon hálás vagyok önnek a hozzászólásáért. A következő napi rendi pontunk